Köszönöm szépen, Teresa, lezárjuk ezt a témát. Köszönjük szépen Teresa Jiménez beszerél megjelenését. Nézzük a következő napi rendi pontunkat. Csere, Pioveroy asszonynal, aki az emberi főbiztosságtól érkezett. Angolra váltok. With this part of the meeting. As I was introducing the exchange... Éppen ö, elmondtam, hogy Pia Oberoi lesz most itt az ENSZ emberjogi főbiztosának hivatala részéről, és Sandy Blanchett. Itt van? Még nincs. De Pia már itt van. Sandy Blanchett, az UNICEF igazgatója is hamarosan csatlakozik hozzánk. Ő az uniós intézményekkel való kapcsolatokért felel, és a migrációs menekültekről szóló globális ENSZ megállapodásért. Barbara Hodiskát szeretném bemutatni, a Libe szakbizottság alelnöke, aki társelnököm lesz itt most, és üdvözlöm a Libe szakbizottság jelenlévő tagjait is. 2016. szeptember 19-én az ENSZ közgyűlés egy magas szintű a rendezvénynek adott otthon, otthont, hogy megbeszélje az ámis kormányfőkkel a menekültügyi helyzetét. Az Európai Parlament a New Yorki csúcson eh, eh, jelen volt, az AFET és a Libe Szabizottság tagjai vettek részt ezen a, szami, a csúcson, elfogadtak egy New Yorki nyilatkozatot, melynek célja 2018-ban két globális megállapodást elfogadni. Azóta Libe, az AFET és a Deve szakbizottságok komoly figyelmet szenteltek a kormányközi tárgyalásoknak, rendszeres alapon közös, közös értekezéseket és eszmecseréket szerveztek meg az ENSZ magas szintű hivatalnokaival, valamint a Mexikó és a svájci nagykövettel az ENSZ közgyűlésében. A múlt héten pedig az Európai Parlament egy állásfoglalásban is kimondta véleményét. Az állásfoglalás világosan rámutat arra, hogy a globális kormányzási rendszer kidolgozása kéz a kézben együtt jár a menekültügyek jogainak biztosításával beleértve a legsérülékenyebb csoportot, a gyerekeket. A gyerekek elsődleges szempontot jelentenek, prioritást, az ő jogaikról szeretnénk ma beszélni. Kozicka asszonynak fogok szót adni, hogy tegye meg bevezető észrevételeit. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A Live Szakbizottság nevében én is szeretném üdvözölni Önöket ezen a közös értekezésen. És örülök, hogy megbeszélhetjük a globális megállapodások kérdését. Nagyon örülök annak, hogy Vezérszónokaink az UNICEF és az ENSZ menekültügyi főbiztossága részéről itt vannak. Örülök, hogy az EKSZ bizottság is képviselteti magát. Az Európai Parlament nagy figyelmet szentelt annak a folyamatnak, amely az ENSZ globális megállapodásához vezet. Történelmi a egy sor elvet, kötelezettségvállalást lehet a, érvényesíteni a nemzetközi migráció ügyében. Az Európai Parlament, mint ahogy elhangzott, állásfoglalást fogadott el, mely az ENSZ menekültekkel és migránsokkal kapcsolatos nyilatkozatát kívánja megtámogatni. A cél egy globális kormányzási rendszer kidolgozása. Ilyen értelemben az amerikai Egyesült Államok azon döntése, hogy nem vesznek többé részt a tárgyalásokban, sajnálatos. Viszont ezzel az Európai Unió lehetőséget kap arra, hogy vezető szerepet vállaljon a folyamatban, ha az EU és a tagállamok képesek egységesen és egyhangon felszólalni a migráció kezelésével kapcsolatos nemzetközi rendszer megtámogatásában. Köszönöm szépen! Most meg is adom a szót első vendégünknek, Pia Oberoynak maximum 10 percben adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy eh, meghívtak bennünket erre az eszmecserére. Hölgyeim és uraim, az ENSZ eh, levelet intézett, az ENSZ menekültügyi eh, főbiztos a levelet intézett az érdeket felekhez, és ebben azt mondta, hogy egy útelágazáshoz érkeztünk, hiszen lehetőségünk van arra, hogy az emberek hatákon átnyúló mozgása esetében megfelelően járjunk el, az emberi jogok veszélyben vannak, és ez központi helyzetet kapott a nyilatkozatban. Az ENSZ elkötelezte magát amellett, hogy harcolni fog a migránsok és menekültek kizsákmányolásával szemben. Hangsúlyozzuk azt is, hogy a menekülteknek, migránsoknak megvannak a maguk jogai. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága a globális migrációs megállapodásra összpontosít, úgy, hogy megpróbálja védeni közben a menekültek migránsok jogait. A prezentációm során a következő kérdésekre térnek ki. Egyrészt megnézzük, hogy a két megállapodás közötti eltéréseket hogyan lehetne elkerülni, úgy, hogy a megállapodások egymást kiegészítsék, és hogy közben foglalkozzunk a menekültek számára nehézséget jelentő pontokkal. A gazdasági, történelmi, kulturális jogok biztosítását is bele kell venni a megállapodásba, és az irreguláris helyzeteket is figyelme kell az ő esetükbe venni, meg kell néznünk majd azt is, hogy a megoldások hogy néznek ki. Különös hangsúlyt kell helyezni az útvonalakra, belépésre, kilépésre, tartózkodásra. És most nézzük először is a menekültek sérülékeny helyzetét. Főleg a ö, vegyes áramlatokban néha a menekülteket a migránsoktól nem tudjuk megkülönböztetni. A New Yorki nyilatkozat azt mondja, hogy az embereknek hasonló, a, hasonló nehézségekkel szembesülnek. Vannak olyanok, akik jogai védelmi rendszerek tárgyát jelenthetik sokszor a migránsok nem önkéntesen lépnek tovább. Egész egyszerűen vannak olyanok, akik csak gazdasági ö, okból lépnek tovább, de a gazdasági ö, szó még nem megfelelő abban leírjuk, hogy miért is mennek az emberek. Tiszteletben kell tartani az emberi jogok tiszteletben tartását olyan ö, emberek esetében is, akik nem tartoznak a menekültek fogalma alá a migránsok külön, kétségbeesett helyzetek elől menekülnek. Azokra kell odafigyelnünk, akik perifériára szólnak társadalmainkban, és akik lemaradhatnak. A migránsok nagy része szükségesség miatt hagyja ott az országokat. Van olyan, aki nem térhet haza. Vannak olyanok, akik a szegénység elől menekülnek, az éjség elől, az igazságügyhöz történő nem megfelelő hozzáférés miatt, vagy pedig ezek kombinációja miatt. Vannak olyan migránsok, akik egészségesen indulnak útnak, de lehet, hogy az út végére számos traumát szenvednek el. Vannak olyanok, akik terhesek, vannak gyerekek, vannak olyanok is, akiknek szegényes az egészségügyi állapota. Az ENSZ ügynökségekkel együtt konkrét operatív elveket és iránymutatásokat határoztunk meg a nemzetközi jogra alapozva, annak érdekében, hogy a tagállamokat segítsük, és azért, hogy konkrét válaszokat adjunk az ilyen fajta sérülékenységgel kapcsolatos problémákra a menekülteket és a sérülékeny csoportokat egy gyakorlati válaszadási stratégiával segíthetjük, így lehetne emberi életeket menteni és csökkenteni a vándorló emberek problémáit. A megfelelő erőforrás allokáció is szükséges azért, hogy a minden egyes menekültet külön-külön lehessen a nemzetközi és a menekültügyi jogok értelmében e, e, elbírálni, hogy a helyzetüket ki lehessen értékelni. Vannak olyanok, akik előtt hatalmas akadályok tornyosulnak a hazatéréssel kapcsolatban. Nem tudnak hazatérni. És nézzük a szolgáltatásokhoz történő hozzáférést. A diszkriminációmentesség miatt minden jogot biztosítani kell, attól függetlenül, hogy milyen helyzetben van az adott személy. Világosá tettük azt, hogy a dokumentum nélkül utazók külön nehézségeknek vannak kitéve. A szakbizottságunk azt mondja, hogy csak progresszív módon tudunk eljárni, és ehhez a lehető legnagyobb mértékű pénzre van szükség. Ez nem jelentheti azt, hogy a szerződő felek a végletekig húzhatják a döntést, dönteniük és cselekedniük kell, vannak olyan lépések, amelyeket azonnal meg kell tenniük, minimális szinten minden körülmények között bizonyos jogokat biztosítani kell és ezt mindenkire ki kell terjeszteni, mégpedig kivétel nélkül. Még akkor is, a szűkösek az erőforrások, a sérülékeny személyeket, mint például a dokumentum nélküli, okmányok nélküli személyek jogait biztosítani kell. Célzott programokkal mindenképpen támogatnunk kell ezen a csoporton. A gazdasági, társadalmi és kulturális jogok mellett az egészségügyhez, vízhez, ruházkodáshoz való jogot is biztosítani kell. De azt nem követeljük meg mindig, hogy a tagállam, a szerződő felek szociális ellátásokban, ellátásokat biztosítsanak az adott személyeknek. De a perifériára szorult csoportok esetében is biztosítani kell a diszkriminációmentes hozzáférést, a gyakorlati és operatív intézkedésekre szükség van, például azzal, hogy tűzfalakat hozunk létre a közszolgáltatások biztosítása esetében. A nemzeti tervek, stratégiák a lakhatással, foglalkoztatással, oktatással kapcsolatban oda kell, hogy figyeljenek a sérülékeny migránsok helyzetére. Végezetül pedig a megoldásokról is említést tennék. A főbiztos bátorítja további biztonságos menekültügyi útvonalak biztosítását a munkaügyi piacon, oktatás ügyi piacon, figyelembe véve humanitárius igényeket. A menekültügyi útvonalak egyre halálosabbá válnak, és az ember csempészek munkáját segítik. A perifériára szorulók, valamint a diszkriminációban, megkülönböztetésben részesülők nehéz helyzetben vannak, hiszen nem tudnak hozzáférni létező megoldásokhoz. Az ötödik célkitűzése a globális megállapodásnak elkötezi a tagállamokat amellett, hogy olyan útvonalat biztosítsanak, amely a globális munkaerőpiaci lehetőségeket veszik figyelembe, hogy az oktatáshoz is, és a lakatáshoz is hozzá lehessen férni. Emellett egy észszerű időn belül az irreguláris migránsok helyzetét tisztázni kell, hogy a jogaik biztosíthatóak legyenek. Ugyanakkor bár a szerződő felek az államok szuverén joga eltávolítani a migránsokat területükről, az, ha nem veszik figyelembe, hogy egy migráns miért hagyta ott hazáját, és haza küldik őket, hozzá fog járulni a visszás migrációhoz és növeli az esélyt annak, hogy visszaélnek majd a migránsok helyzetével egyesek. A megfelelő administratív és jogi szabályokra szükség van az olyanok esetében, akik nem tudnak hazatérni. Ideiglenes, hozzá, ö, ö, hosszú vagy hosszú távú tartózkodási mechanizmusokat kell kidolgozni az emberi jog törvények figyelembevételével. Emellett a humanitárius vízumok, valamint az oktatási és munkavási célú tartózkodást is biztosítani lehetne a tagállamok mérlegelési hatáskör mellett, hogyha a hazatérés nem lehetséges a hazatérés esetében pedig gondoskodni kell a megfelelő visszafogadásról, megfelelő integrációról. A globális megállapodásnak a migráció kezelését kell elsődlegesen figyelembe venni. A nem megfelelő kormányzás vagy irányítás ahhoz vezet, hogy a menekültek perifériára szorulnak. Európa határaihoz vegyes áramlatok érkeztek, a nemzetközi közösség elkezdett akkor foglalkozni a globális mobilitási rendszerrel. Európa ö, bősége miatt a regularizáció, a tűzfalak, valamint az emberi jogok miatt is Európa egy vezető szerepet tölthet be a tárgyalásokban, nem helyezkedhet mindenképpen ilyen álláspontot kell Európának elfoglalnia. Ezzel jobb utat lehetne biztosítani a migránsok számára is. Ügyelni kell arra, hogy hogyan nézen ki a narratíva a közvélemény előtt a menekültekkel, migránsokkal kapcsolatban. Mi mindannyian rendelkezünk közös pontokkal, több bennünk a közös, mindannyiunkban, mint ami elválaszt egymástól. Well, well, as uh, Mrs. Blanchett is, if she's stepping in, that's fine. <laughs> she's right in time. Uh, I was thinking in getting one of the questions. Köszönjük szépen. Verzsi asszony, uh, nem tudom, ő lesz az első, majd a végén, jó? Kérdéseket kérjük. Welcome, Mrs. Blanchet. Thank you very much for being here. She's the UNICEF Director for Relations with EU Institutions, and we are coming from... Ön pedig Sandy Blanchet, nem, én Blanchet asszony helyett vagyok itt, Natalia vagyok, UNICEF-től jöttem. Ön fog beszélni? Blanchet úr helyett. Az... Nagyon, nagyon, nagyon érdekel bennünket, hogy ön mit fog mondani. Köszönjük. Welcome everyone for this session and thank you for the invitation to participate. Köszönöm szépen eh, a lehetőséget, a meghívás is lesz, hogy részt vehetek itt. Eh, én a globális megállapodásról beszélek majd, illetve arról, hogy eh, milyen megoldásokat javasol ez arra, hogy a tagállamokban elterjedjenek a jó gyakorlatok, mert a migrációval kapcsolatban már léteznek megoldások. Az Európai Unión belül is réteznek nagyon jó megoldások, és szeretnénk ezeket kiterjeszteni egy globális keretbe. Néhány számadattal bombáznám önöket, és utána elmondanám, hogy a gyerekek szempontjából mi az, ami különösen fontos. 50 millió gyerek migráns van, akik országon belül vagy azon kívül kényszerültek el az otthonukból. Ez igazándiból a jéghegy csúcsa és csak egy becslés. Mert nem is számoljuk például azokat a gyerekeket, akiknek a szülei ott hagyták őket az eredeti hazájukban, és a szülők pedig tovább mentek. A migráció okai tudjuk, különböző konfliktusok, instabilitás, erőszak, de a gyerek jogok sérülése is hozzájárulhat ehhez. De bármilyen okból is migrálnak a gyerekek, független attól, hogy hogyan mozognak, honnan jönnek, hova mennek, leginkább és legelső sorban ezek gyerekek, amit nem szabad elfelejteni. Eh, az, hogy eh, függetlenül attól, hogy eh, szabályosan vagy szabálytalanul érkeztek, menekültek vagy nem, megilleti őket a gyermekek jogainak egyezményének az összes védettsége a diszkrimináció nélkül, minden diszkrimináció nélkül. Minden kormány felelős azért, hogy minden területén elhelyezkedő gyereknek a jogai érvényesüljenek, függetlenül annak származásától. A globális megállapodás jó lehetőséget biztosít eh, erre, és jó eh, együttműködést az emberi mobilitásra az elkövetkezendő 10-15 évre. Eh, én most különösen a gyerekek helyzetéről fogok beszélni. Először is a szabályos bevándorlási csatornák megnyitására van szükség. Itt az előbb hallottunk egy hosszabb előadást erről. Most arra térek ki, hogy a gyerekek számára miért fontos ez. Miért fontos az, hogy szabályosan bejöhessenek? Mert a jelenlegi biztonságos csatornák eh, nem elégségesek, sok gyerek elindul a veszélyes utakon. Ráadásul a családi élethez való jog is sérül, ami azt eredményezi, hogy a gyerekeket távol tartják a szüleiktől. Minden migráns gyereknek joga van családban élni, diszkrimináció nélkül, és a családi egység megakadályozása, és megakadályozása annak, hogy a családok egyesüljenek, a gyerekekre leselkedő veszélyeket növeli. Ezzel szemben azonban, hogyha van egy családegyesítési hatékony rendszer, akkor a társadalmi integráció is sikeresebb és egyszerűbb a család és a gyerekek számára is. Ahogy Oberaj asszony is említette, az ötös célkitűzés különösen fontos ebben a vonatkozásban, mert az konkrétan a családegyesítésről szól, és arról, hogy a szabályos migráció rugalmasabban folytatódhasson. A második dolog, amiről beszélek, az eh, a fogvatartás, illetve a fogvatartás alternatívái, eh, itt elsősorban a migrációs célú, illetve a migrációt kezelő fogvatartásról beszélek. Ez különösen káros a gyerekekre nézve. Egy millió gyerek van körülbelül fogvatartva globálisan, valamilyen oknál fogva, migrációs szabálytalan helyzete miatt. Függetlenül a fogvatartás körülményeitől, ennek egy alapvető és negatív hatása van a gyerekek egészségére és fejlődésére. Mégis miért annyira nehéz felszámolni ezt a jelenséget. Három érvet szoktak használni. Az első az, hogy a fogvatartást, a gyerekek fogvatartása csak végső eszköz, még végső eszközként is megkérdőjelezhető, hogy ez helyén való lenne. Az, hogy végső lehetőségként ezt megemlítik, ez a gyermek jogi egyezmény alapján egyébként csak bűncselekmény elkövetése esetén lenne elfogadható, migrációs kihágás miatt nem. A, a hatékonysága is megkérdőjelezhető a fogvatartásnak, sőt vannak kutatási adatok, amelyek azt mutatják, hogy a közösségi alapú bevándorlás kezelés az még olcsóbb is ráadásul, mint a fogvatartás. A harmadik érv pedig a fogvatartás mellett az az, hogy az alternatívák jól hangzanak, de nem hatékonyak. Az előbb már mondtam, hogy olcsóak, olcsóbbak az alternatívák. Ráadásul az adatok azt mutatják, hogy hatékonyabbak is. Vannak egyébként jó példák Európában, vannak alternatívái, alternatívái a fogvatartásnak. Máltán például nyílt befogadó központok vannak. Van előrelépés Olaszországban is, ahol a kísérő nélküli gyerekek számára elfogadtak egy új törvényt, és ezzel jelentősen csökkent az az idő, amíg gyerekeket a a központokban tartanak fogva. Az UNICEF ezért is akarja azt, hogy az alternatívákra fókuszáljunk, mert jobban működnek, olcsóbbak és hatékonyabbak ezek az alternatív eszközök. Szeretnénk nemzeti cselekvési terveket látni arra nézve, hogy hogyan számolják majd fel a gyerekek fogvatartását bevándorlási ügyekben. A gyerekek visszaküldésének ügye a harmadik nagy téma, hogyan lehet ezt a gyerekek jogait betartva végrehajtani. Én örülök annak, hogy a globális megállapodás arról beszél, hogy a gyerek érdekét kell figyelembe venni. Minden gyereknél azt kell nézni, hogy mi a gyereknek az érdeke, mielőtt egyáltalán szóba jön a visszaküldés. Ez egy előfeltétel lenne. Nyilván az eljárás függő, hogy mikor történik meg, de ezt az értést végre kell hajtani. Ezt követően, amikor megnézték a gyermek érdekeit, akkor különböző standardokat kell felállítani. E, ezek között nyilván preferálandó az önkéntes visszatérés. Ezek a tárgyalások globális szinten zajlanak. Az Európai Parlament és az EU ott fejthet ki hatást, akkor fejthet ki hatást, hogyha egy vezető szerepet játszik az emberi jogok területén, és ráutal az európai projekt sikereire, arra, hogy az együttműködés mindig sokkal hatékonyabb, főleg akkor, hogyha a problémák határon átnyúlóak. Nyilvánvaló, hogy a migráció, illetve a kényszervándorlás az egy olyan jelenség, amely velünk marad, éppen ezért kezelni kell. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek könnyebben kezelhetővé teszik ezt mind a befogadó közösség, mind pedig az érkezők számára. A globális kontextus jó lehetőség arra is, hogy az európai tapasztalat elterjedjen, szeretnénk, hogyha az EU megtartaná ezt a nemzetközi kitekintését. A migrációs téma nagyon komoly téma Európában. Bármi történik, és globális szinten annak minden országra kiatása lesz. Például amennyiben a megállapodás továbbra is lehetővé teszi a gyermekek fogvatartását migrációs okokból, vagy igazolhatóak lesznek a rosszabb fogvatartási körülmények, akkor azt kell majd látnunk, hogy az lesz az érvényes szabály a mindenkire nézve. Tehát szeretnénk rábírni az Európai Uniót és tagállamait arra, hogy pozitívan lépjenek fel ezeken a globális fórumokon, és még egy percet kérek, három dolgot fogalmaznék meg a képviselőknek. Önök társjogalkotóként, jogalkotóként, az Európai Költségvetés alapítója, alakítójaként eh, reméljük, hogy az elkövetkezendő pénzügyi időszakban is megfelelő eszközöket eh, szentelnek ezeknek a céloknak. Továbbra is eh, folytatják azt a fellépést, ami már most történik, sőt, ezt növelni fogják. Azt gondoljuk és reméljük, hogy az önök kötelezettségvállalása a jövőre nézve is fontos lesz a gyerekek szempontjából. Köszönöm szépen a figyelmet. Welcome now, Ms. Köszönöm szépen, Beser asszony. Örülök, hogy megérkezett végre. Egy-két percben meg tudom adni a szót, vagy később szeretne szólni? Tessék. Köszönöm szépen. Sandy Blanché vagyok, én vagyok UNICEF-ben, a Brüsszelben az UNICEF igazgató. Elnézést, hogy Elkéstem a Szíria konferencián voltam, ahol tudjuk, azt hallottuk, hogy to, to uh, Jordan, Lebanon, Turkey or Arról hallottunk, hogy miért hagyják el az országot a gyerekek. Nagyon kiozanító emlékeztetés volt ez arra, hogy mielőtt menekülnek ezek a gyerekek bizonyos esetekben. Múlt hónapban az Emberi Jogi Tanácson az EU aláírta egy állásfoglalást a gyerekek helyzetéről humanitárius körülményekben. A tagállamok megerősítették, hogy a migráció kontextusában gyermekeket nem szabad letartóztatni, fogva tartani. Nagyon fontos az EU szavahihetősége szempontjából, hogy a megszólalásaink a összhangban legyenek a fellépésünkkel és az intézkedéseinkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm, Blanchett asszony. Most megadom a jelenlévő képviselőknek a szót. Berzsia asszony. Pleasure. Tessék. Oui, euh, merci, merci pour, euh, pour vos... Köszönöm a felszólalásokat előre bocsátom, hogy az ENSZ főtitkár jelentését örömmel olvastam, amelynek a címe is az, hogy mindenki számára hasznosra tenni a migrációt. Ez, ez azt jelenti, hogy a jó gyakorlatot kell meghonosítani, és nem szabad olyan számokra koncentrálni, amelyek nem felelnek meg a világ valóságának. Örülök annak, hogy az Európai Parlament állásfoglalása ebbe az irányba hat. Mi vagyunk a második kibocsátó, sőt, valójában, ha a migránsok számát nézzük, akkor Európa a legnagyobb, hogyha a kontinens mérettékét nézzük. 60 millió európai eh, lakik más kontinensen, miközben ázsiaiból 80 millió. Eh, ez, ez egy olyan szám, ami, ami általában elsikkad. Eh, a második dolog, ami engem meglepett, az az, hogy a szavakra oda kell figyelni amikor migránsokról nevezünk, beszélünk, akkor azt eh, nem szabad elfelejteni, hogy a migránsok eh, nagy része az szabályosan eh, mozgott később, korábban, most, most viszont vannak olyanok, amelyek nem szabályos körülmények között mozognak, amennyiben a kényszerített migrációt nem vesszük figyelembe, és azt egyszerűen nem szabályosnak nevezzük, akkor akkor elsikad az, hogy a migráció az mindenki számára nyereséges dolog lehet, és ennek, ebben a, ennek fényében fontos az, hogy legális és szabályos utak legyenek a legkiszolgáltatottabbak számára is. Ezek kiszolgáltatott emberek. Én arra is nagyon odafigyeltem, amit ön a gyerekekről mondott. Franciaként is eh, reagálnom kell arra, hogy eh, a nemzetgyűlés előtt levő törvényjavaslat eh, megerősíti annak a lehetőségét, hogy Franciaországban gyerekeket fogva tartsanak, és ha jól figyeltem a vitára, az az érdeke a gyereknek, hogy az anyától leg, különítsék el, szintén nem érvényesül maradéktalanul. E, én szeretném, hogyha önök értelmeznék a gyerek legfőbb érdekét, mert én azt gondolom, hogy itt bizonyos piros vonalak sérülnek, és ha rosszul használjuk ezt a kifejezést, akkor a represszív politikák szolgálatába állítjuk ezt az érvet. Köszönöm, Verzsia asszony. Most Björk asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, svédül szeretnék beszélni, hogyha szabad. Csak előtte. Oké. Okay. Várok egy pillanatot, amíg mindenki megtalálja a fülhallgatóját. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. A Libe szakbizottság tagja vagyok, és a menekültügyi rendszer reformján dolgozom. És nagyon örülök, hogy a kompakta kapcsolatosan ilyen kimerítő tájékoztatást kaptunk. Nagyon aggaszt az a paradigma, amin belül mozgunk, vagyis, hogy ellenőrizni kell, kezelni kell a migrációt. Én, ahogy látom, ez nagyon szűk látókörű nézőpont, Én ezt úgy gondolom, hogy észszerűtlen megközelítés. Persze észszerű, hogy harmadik országokra hagyjuk ezt a feladatot, hogy nekik kell megakadályozniuk a beáramlást, de én úgy gondolom, hogy ez a csak eura korlátozódó nézőpont nem jó megoldás. Mári Krisztin kollégám elmondta, hogy sikerült az Európai Parlamenttel elfogadtatni az állásfoglalást a migrációs megállapodással kapcsolatosan. A gyermekjogokról, emberi jogokról is szó esett, illetve a migráns munkavállalók jogairól, és úgy gondolom, hogy ez az állásfoglalás nagyon is helytálló volt. Az a probléma ezzel az állásfoglalással, amit nem tartalmaz olyan helyzet állt elő, amikor is hiányzik a koherencia a létező jogszabályok, az EU-n belül jogszabályok és máshol alkalmazott jogszabályok között. A migrációs rendszer reformjáról beszélve évek óta követeli a parlament a legális útvonalak kialakítását, de azt látjuk, hogy a szolgáltatók szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozódik. Beszélek most a társadalombiztosításról, egészségügyi ellátásról, oktatásról. Itt is elszegényedést látunk. Az Eurodac felülvizsgálata keretében azt látjuk, hogy van egyfajta erőszak, amit alkalmaznak, a gyerekekkel szemben. Ez mit jelenti? Felpofozzák őket? Kicsavarják a karját? És most angolra váltok, de meg is vissza svédre. Nagy csata zajlik a gyerekek fogvatartása tekintetében, és nem szabad, hogy veszítsünk ebben a harcban mert különben globális szinten sem lesz megoldás. Én azt gondolom, hogy sokkal világosabban kell fogalmaznunk a belső EU politikákkal kapcsolatosan is le kell küzdenünk ezt a küzdelmet, különben elveszítjük szavahihetőségünket, és megkötjük a saját kezünket az EU-n kívüli politizálásban, mert a belső munkában ezeket a korlátokat kialakítjuk. A kohéziót növelni kell tehát a két megközelítés között. Köszönöm. Köszönöm, Björk asszony. Látom, hogy többen nem jelentkeznek, ezért most visszaadnám a szót, megadnám a szót a külügyi szolgálat képviselőjének, aki a körünkben van, Öt percet kap, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást, hogy meghívást kaptam erre a nagyon fontos mai tanácskozásra. Az UNICEF-fel, az UNHCR-rel együtt velük hosszú ideje szorosan együttműködünk ezekben a kérdésekben is. Nagyra erdéke, értékeljük a DROA és LIBE bizottságok erőfeszítéseit, hogy a migrációs és a menekültügyi megállapodás sorsát ilyen szorosan nyomon követik. Üdvözöljük az Európai Parlament múlt heti állásfoglalását, amely szintén megerősíti az együttműködési szándékot az Európai Parlamenttel e tekintetben. A migráció valóban globális kérdés, nagyon fontos vívmány az Európai Unió számára. A New Yorki deklaráció nyilatkozat mérföldkövet jelentett. Szolidaritás, megosztott felelősség, multilateralizmus és kötelezettségvállalás, ezek az irányelvek, ezek az elvek határozzák meg a nyőki nyilatkozatot. Az elmúlt években Európát fogó hosszú távú stratégiát épített ki, amelynek az alapja a szolidaritás, az életek mentése, ez a legfontosabb prioritás, az EU azon dolgozik, hogy védje a menekülteket, a bevándorlókat, és az embercsempészekkel, emberkereskedőkkel szemben felvegye a harcot, illetve kialakítsa a legális útvonalakat. Az gyökérokok kezelésére is új eszközöket alakítottunk ki, mint például az Európai Befektetési terv, amely a fiatalokkal foglalkozik elsősorban és a foglalkoztatással, átfogó migrációs megközelítést szeretnénk választ adva a menekült hullámra. Ennek pozitív eredménye is vannak, és ezt szeretnénk beépíteni a menekültügyi megállapodásba. Az Afrikai Unióval és az ENSZ ügynökségekkel közösen dolgozunk, ezek mintaszerű együttműködések és partnerségek. A globális megállapodás egyedülálló lehetőség, hogy megosszuk a tanulságokat hogy mások prioritásait is megismerjük. A két globális kompakt EU nemzetközi együttműködési kereteket határoz meg a következő évtizedekre. Európa érdeke, hogy ambiciózus legyen ez a két megállapodás, és az Unió közösen e, legyen ennek részese. Ezt e, Mogherini asszony is megerősítette ebben a házban nem csak a mi értékeinket kell figyelembe venni, hanem a, nem csak az érdekeinket, hanem az értekeinket is, a felelősségvállalást és a kölcsönös szolidaritást, ami a globális kompakt tervezetét illeti. Örülünk, hogy az emberekre, az emberi jogokra helyezi a hangsúlyt. Különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberekre, különösen a gyerekekre kihegyezve ezt, figyelembe veszi a nemek közötti különbségeket is. A gyerekek nagyon fontos spiralitást jelentenek, különösen a családjuktól elválasztott kísérő nélkül utazó gyermekek az ENSZ gyermekjogi egyezményének megfelelően és jegyzőkönyvének megfelelően. Üdvözöljük a menekültekkel kapcsolatos megállapodás tervezetét, amely kapcsolódik a nemzetközi menekültügyi joghoz, a visszatérés, visszaküldés tilalmának az elvéből indul ez ki, a diszkriminációval, a hontalassággal is foglalkozni kell, olyan válaszra van szükség, amely figyelembe veszi a nemi különbségeket, elkerüli a diszkriminációt, és figyelembe veszi a gyermek legjobb érdekét a globális menekültügyi megállapodást ez alapján kell kialakítani a folyamatban. A végső szakaszban járunk, felénél tartanak a tárgyalások és a, az egyeztetések a két megállapodása kapcsolatosan. A két megállapodás az EU jogszabályokat tükrözi elsősorban. Jó esélyünk van ahhoz, hogy közös megállapodásra jussunk, arra, hogy az emberi mobilitást hogyan tudjuk humánus módon kezelni. Más partnerekkel közösen dolgozunk ezen az Európai Parlamenttel, és jelen vannak ma itt partnereink, mindenki azon dolgozik, hogy ezt a dokumentumot idén el lehessen fogadni sikeresen. Köszönöm. Johnson, now... Köszönöm szépen, Johnson úr. Most pedig vendégeinknek adok szót. Blanchett asszonyjal kezdjük, nem ázzják meg a kérdéseket. Köszönöm szépen. Néhány korábban elhangzott számotra térnek ki. A kiinduló pont a gyerekek jogairól szóló ENSZ egyezmény, nem azért, mert ENSZ egyezmény, hanem azért, mert az összes tagállam ratifikálta azt. Remélhetőleg nem sokára maga az Unió is ratifikálni fogja ezt. Fontos ez, hiszen kötelezettségeket ró az aláíró tagállamokra. Az egyik kötelezettség az, amit most az EKS is megemlített, a gyermek mindenek felett álló érdeke kell, hogy legyen az elsődleges szempont akkor, amikor a gyerekek kapcsolatos döntéseket meghozzák. Ilyen értelemben a gyermekek fogvatartása migrációs kontextusban sohasem szolgálhatja a gyermek legjobb érdekét. Ezt az Jogi Bizottság többször is hangsúlyozta. A migráció kontextusában a fogvatartás sohasem lehet megfelelő gyermekek esetében. Sok tagállam van, mely jó gyakorlatot dolgozott ki, nem használnak, nem alkalmazzák a fogvatartást. Vannak jó megoldásaik, amelyeket más tagállamok is alkalmazhatnak. A kollégám is elmondta, hogy a nemzetközi fórumokon az Európai Uniónak ez az elvhez kell tartani magát, mint ahogy tartotta is a múlt hónapban lezajlott emberjogi tanács előtt. Akkor, amikor az unión belül a fogvatartásról beszélünk, az egy dolog, de más országok esetében az mást jelent. Gondoljuk csak meg. Mi lehet ez Libiában? Az Európai Uniónak felelőssége van, bizonyos ügyekben, ha sikra száll azon ügyek mellett, az EU-n kívül is. Mi számítunk az Európai Unió erőteljes elveire, melyek a Lisszaboni szerződésben kaptak helyet, valamint az uniós alapjogi kartában. Vannak jó gyakorlatok az unióban, ezekről gyűjtjük az adatokat, a parlamentben is meg tudjuk ezeket osztani, és máshol is. Nemzeti és helyi szinten is. Nagyon érdekes megvizsgálni azt, hogy a helyi hatóságok mit tettek, bátor kezdeményezésekkel próbálták meg integrálni a migránsokat a társadalmaikban azzal, hogy hozzáférés biztosítottak az oktatáshoz, lakhatáshoz, szociális védelmi rendszerekhez. A külső álláspont és a belső álláspont között álláspontnak egyeznie kell egymással az unió esetében, hiszen ennek következményei lesznek más országok esetében is, az unión kívül. És még egyszer elmondom, hogy számítunk az unióra, az unió alapértékeire, és arra, hogy megvédik az összes menekült jogait, főleg a gyerekekét globális szinten is. Köszönöm szépen. Blanchett asszonynak, Oberé asszony, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a tartalmas vitát. Néhány megjegyzésem lenne, válaszolnék néhány elhangzott kérdésre. Üdvözöljük, hogy azt mondják, hogy az Unió hivatalos álláspontot fog kidolgozni az emberi jogok megvédésére, védelmére, akkor, amikor a globális megállapodásokról tárgyalunk. Fontos az, hogy az Unió erőteljes hangon mutasson rá a jó gyakorlatokra, melyeknek tanúi lehetünk Európán belül. És kérem is azt, hogy ezt részletesen nézzük meg a globális megállapodásokban. A kollégám említette a gyermekek fogvatartását. A fogvatartási gyakorlatoknál abból a vélelemből kell kiindulni, hogy mindenkinek joga van a szabadsághoz, és nagyon óvatosan kell eljárni, ha ezt a szabadságot korlátozni kívánjuk. Meg kell néznünk a hazatérések, visszaküldések ügyét is. Európa tudja, hogy mikor lehet és mikor nem lehet hazaküldeni valakit. Az uniós értelmezést kellene nemzetközi szinten a globális megállapodásokban szorgalmazni. Elhangzott egy kérdés az irregularitásra, szabálytalanságra vonatkozóan. Nem, a, nem azt mondom, hogy reguláris, hogy teljesen szabályos a migráció. Európa tudja, hogy a migránsok milyen hozzájárulást nyújthatnak a befogadó közösségekhez. Az irregularitás, a szabálytalanság, a sérülékenység olyan szempontok, amelyekre odafigyelünk, mert ez perifériára szorítja a migránsokat, menekülteket. Az, hogy milyen feltételek között mozognak és tartózkodnak, illetve dolgoznak egy tagállam területén, érdekel bennünket. Kérdés, hogy a migrációval kapcsolatos narratíva hogyan változtatható meg, mert megváltoztatható. Mégpedig úgy, hogy rámutatunk arra, hogy a migrációnak milyen kedvező hatásai vannak, de akkor módosítanunk kell azon is, hogy hogyan értelmezzük a migráció kérdését. Az, ha kriminalizáljuk a jelenséget, azzal azt mondjuk ki, hogy a migránsok bűnösök, ha határt átlépik. És ezen hezen férnek majd hozzá bizonyos dolgokhoz is. Egy kérdéssel zárnám. Ez rendszer szintű kérdés. Ilyen tekintetben rámutathatunk arra, hogy az embercsempészet csak úgy számolhatóak fel, ha bizonyítjuk, csak akkor, ha bizonyíthatjuk egy ország szuverén eljárásait. Köszönöm szépen. Ihletet meríthettünk ebből a beszélgetésből, és meghallgathattuk azt, hogy a felelősségünk mekkora ebben a kérdésben. Koziszka asszonynak, önnek adok szót. Igen, köszönöm. Ez a vita mutatja, hogy mennyire fontos és releváns ez a kérdés. És mutatja azt is, hogy az Európai Parlament hajlandó aktív szerepet játszani a globális megállapodások kikovácsolásában. A globális megállapodások nagy potenciált hordoznak magukban, hogy a migrációs helyzet irányításán javítsunk, de nem lesz könnyű feladatunk. Az állásfoglalással összhangban az uniós tagállamoknak egy egységes uniós álláspontot kell képviselniük, és aktívan meg kell védeniük az álláspontjukat az ENSZ előtt is. Biztosíthatom önöket arról, hogy a LIVE napi rendjén marad ez a kérdés, és biztosíthatom a szakbizottságok közötti jó együttműködésről is önöket. Köszönöm szépen, kollégám záró megjegyzéseit én is osztom. Márakesben jelen leszünk a globális megállapodások végleges elfogadásánál, addig pedig aktívan együttműködünk. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és hogy részt vállalt ebben a kérdésben. Köszönöm.